együtt szeretne működni a parlamenttel, valamint a Női és Esélyegyelőségi Szakbizottsággal ezen a nagyon fontos területen. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr! Ezzel lezárom ezt a vitát, holnap 12-kor lesz a szavazás. E, dalším bodem pořadu jednání je zpráva. A következő napirendi pontunk Garcia Perez asszony jelentése, amely a nők munkakörülményeiről szól a szolgáltatási ágazatban. A szót a jelentéstevő asszony kapja meg négy percre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A szolgáltatási ágazat a munkahelyek közel 75%-át szolgáltatja az Európai Unióban, és a nők, munkaképes nők nagy aránya szolgáltatási ágazatban dolgozik, éppen ezért alapvetőnek tartom, hogy az Európai Bizottság tanulmányokat végezzen e jelentés kapcsán. Először is szeretném megköszönni a módosító indítványokat és a tárgyalások nagyon jól zajlottak, ezért is köszönetet mondok a kollégáknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy javuljon a jelentés eredeti szövege. A jelentésben megpróbáltunk olyan kérdéseket megemlíteni, mint a bérkülönbségek nők és férfiak között, az üvegplafon, azaz a vertikális szegregáció. Ezek alapvető kérdések a nemek közötti egyenlőségről szóló vitában, valamint a tekintetben, hogy milyen is a nők helyzet a munkaerőpiacon. Fontosnak tartom felhívni a figyelmet néhány olyan kérdésre, amely ilyen érdekes vitát váltott ki az Európai Bizottságban, ami a rugalmasságot illeti. A rugalmasság a munkavilágában néha ahhoz vezet, hogy a nők hozzá tudnak férni a munkaerőpiachoz, és így össze tudják egyeztetni egymással a munkavállalást és a családi életet, azonban a rugalmasság nem érvényesülhet annak kárára, hogy csak a munkavállaló határozza meg a munkakörülményeket egyedül. Bértárgyalásokról van itt szó, amelyek célja, hogy a nők összeegyeztethessék a karrierjüket, a család élete, hiszen máskülönben a rugalmasság nincs pozitív hatással. Egy másik kérdés, amelyet felvetettünk a jelentésben, a részmunkaidős szerződésekre vonatkozik. A legtöbb ilyen szerződés nők esetében köttetik meg. Ez valóban egy jó lehetőség lehet a nők számára, de csak akkor, hogyha a nők önkéntesen döntöttek amellett, hogy ilyen módon vegyenek részt a munkavilágában. Amikor család és karrier összeegyeztethetőségéről beszélünk, akkor mindig közös felelősségről van szó, tehát mint a férfiak, mind a nők felelősségét is fontos látni. Nem lehet szó arról, hogy csak a nőket terhelje például a gyermekek felneveléséhez kapcsolódó erőfeszítés, az idősek gondozása, és így tovább. Ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a férfiaknak is részt kell vállalniuk mindebben. Fontosnak a közszolgáltatások is ezen a téren. Az informális területen a gondozók 80%-a nő, ezért fontos, hogy térítésmentesen hozzáférhető, jó minőségű szolgáltatások legyenek hozzáférhetőek, ahelyett, amit néhány tagállamban látunk, nevezetesen, hogy a szociális védőhálót lebontják, a szociális szolgáltatásokat lebontják, amelyek azonban a nők számára lehetővé tennék, hogy a munkaerőpiacon egyenjogú ö, szerepet vállaljanak. A másik a bér különbség, a bérezés területén mutatkozó különbség. A nők sokszor részmunkaidőben dolgoznak, illetve nagyon sérülékeny helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy nagyok a bérkülönbségek, hanem azt is eredményezi, hogy a nyugdíj jogosultság a nők esetében alacsonyabb arányú, mint a férfiak esetében. Tehát a bérkülönbségek és a nyugdíjkülönbségek nagyon fontos kérdések, a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak is foglalkoznia kell ezen kérdésekkel, és csökkentenie kell ezen különbségeket. Szó van a jelentésben a munkakörülményekről is, valamint a munkajogi intézkedésekről. Ez egy további kérdés, amelyről nem feledkezhetünk meg. Továbbá szükségesnek tartjuk, hogy újra elővegyük az anyák védelméről szóló irányelvet. A parlament már régóta követeli, hogy lépéseket tegyünk ezen a téren, nem csak a szülési szabadságról van itt szó, Fontos az apák számára biztosított szabadság kérdése, és végezetül szeretném elmondani, elnök úr, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a gazdasági válság azt eredményezi, hogy a munkakörülmények, a munkaerőpiaci helyzet is romlik, és ezt elsősorban azok az emberek érzik meg, akik egyébként is nehézségekkel küzdködnek. Ebben az esetben minek előtt a nők érzik meg ezeket a hátrányokat, ezért kérjük az Európai Bizottság vizsgálódjon tovább ezen a területen. Elnök, köszönjük szépen, a KCDI eljárás következik, az első felszólalónk Ksilevszke asszony. Köszönöm, elnök úr. Te, holnap szavazunk egy újabb jelentésről, amely a nők foglalkoztatási helyzetéről szól a szolgáltató ágazatban. Ez nagyon fontos téma, mert a szolgáltatásoknál nagyon sok nő dolgozik. Tudjuk, hogy vannak típus problémák, amelyekkel a nőknek szembe kell nézniük. A nők kevesebb fizetést kapnak, alacsonyabb eh, rangú munkát végeznek, és gyakran kényszerülnek részmunkaidejű munkát elvállalni is. Ennek oka nagyrészt azokban a nehézségekben keresendő, amelyekkel a nők szembesülnek, amikor össze akarják egyeztetni a családi életet a szakmai kihívásokkal. Ők gondoskodnak ugyanis a gyermekekről és az idős hozzátartozókról is. Itt a tagállamoknak és a szakszervezeteknek van feladata, minél jobban fel kell mérni a helyzetet. Ver, uh, Vertman asszony következik. Még mindig szomorú, de igaz tény, a nők az EU-ban még mindig 16,4%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és az alacsony keresetőek 80%-a nő. Az én hazámban 2010-ben körülbelül a férfiak jövedelmének 60%-át keresték a nők. Különböző kategóriázálás létezik. 2010-es adatok szerint a legnagyobb európai vállalatok igazgató tanácsában hétből csak egy tag volt nő. A olyan munkaidő, ami lehetővé teszi a család és a munka összeegyeztethetését, mindenképpen szükség lenne gyermekek, gyermekgondozó intézményekre, és mindenképpen a jó irányba tehát lépésnek tartom a jelentésben megfogalmazott javaslatokat. Elnök, köszönöm szépen. Penyova asszonya, következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr. A szolgáltatások területén az összes foglalkoztatott mintegy 70%-a nő. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatottak túlnyomó része, oroszlán része nő a szolgáltatási ágazatban. És ehhez társul még egy probléma. Nagyon sok sokszor sztereotípiákban gondolkozunk. Ezeknek a sztereotípiáknak nagyon mély a gyökere, azt ma gondolják sokan, hogy vannak tipikusan női, illetve tipikusan férfi foglalkozások, és a női foglalkozások, ugye az a függnek össze, amit a nők már amúgy is otthon a háztartásukban csinálnak. Ezek a legrosszabbul fizetett munkák. Létezik a bérszakadék is, a nők általában 17%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak. Emellett az összes kiskeresetű 80%-a nő. A nők e közben az egyetemet végzettek arányát tekintve 65%-ban vannak jelen, de a legnagyobb európai vállalatok vezetésében alig találunk nőt. Köszönöm szépen, Obermeier úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A dolgozók, a szolgáltatási ágazatban dolgozók 81%-a nő, és láthatjuk, hogy a gondozás, a mediáció, a marketing, az oktatás területén különösen magas a nők aránya, nem csak társadalmi sztereotípák miatt van ez így, ahogyan a jelentés ezt állítja. Bizonyos területeken, mint a marketing és a mediáció, a közvetítés azért lett klasszikus női foglalkozás, mert a nők sokkal empatikusabbak, mint a férfiak. Ezért nem célszerű azt gondolni, hogy most egyre több női vízvezeték szerelőre és több férfi bácsira lenne szükség. Fontos az, hogy az emberekkel foglalkozó szakmák javadalmazása jobb legyen, és ne a szegénységhez út legyen a gondozási tevékenységek végzése. Elnök, köszönöm szépen. Kék kártya. Obermeyer úr elfogadja a kék kártyát? Akkor parancsoljon. Köszönöm, Obermeyer urat Arról kérdezném, hogy eh, ön szerinten ők alkalmasak-e politikusnak, szeretne -e több nőt politikusként látni, különös tekintettel arra, hogy eh, a közvetítés és a gondoskodás női tulajdonságok, és ezekre szükség van a politikában. Ja, thank Igen, köszönöm szépen ezt a kérdést. Eh, már az előbb hozzászállásom elején is mondtam, hogy a nők a férfi kollégáktól eltérően többségében empatikusabbak, beleérző képességük nagyobb, és ez fontos a politika számára is. Ezért azt gondolom, hogy a politikában is, vezetői szinteken is, amiről a kollégám is beszélt, természetesen nagyon fontos, hogy kvóta szabályzás nélkül, de több nő legyen jelen. Szerintem a kvóta rendszer rossz megközelítés. A kolléganőmnek igaza van, itt nagyon fontos előrelépés jelentene az egyenértékű bérezés, javadalmazás is. Köszönöm szépen. Elfogad még egy kék kártyát Csiskova asszonytól is? reagovat na jednu věc, kterou eh, vy jste řekl, a to jest... Eh, egy dologra szeretnék reagálni, amit említett. Nevezetesen arról volt ugye szó, hogy szükség van-e a kora gyermekkori oktatásban több férfi oktatóra, nevelőre, ön ezt mondta, nos, miért is ne lenne több férfi kolléga ezen intézményekben? Önnek hány gyermeke van, és hányszor járt velük óvodában, bölcsödében? És hány férfi munkatársat látott ott? Az én tapasztalatom ugyanis az, hogy mi arra törekszünk, hogy ugye a bölcsödei és óvodai nevelők között is legyenek férfiak. És ugye hát pontosan erre vonatkozik a kérdésem. Obermeier úr. Köszönöm szépen a kérdést. Azt hiszem egészen világosan megfogalmaztam, hogy nem szabad, nem lehet senkit kényszeríteni ugye semmire, és hogyha egyre több férfi lelkesedik ezen tevékenységekért, azt nagyon örvendetes, de nem tartom célra vezetőnek azt, hogy bárkit is kényszerítsünk bármire. Még egyszer fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Általánosságban véve nagyobb értéket kell tulajdonítani a gondozóknak, pedagógusoknak és így tovább. Hogyha nagyobb értéket tulajdonítunk ennek, növekednek a bérek ezen a területen, akkor ugyanolyan vonzó lesz ez a terület férfiak és nők számára, és magától megoldódik a probléma. Elnök, köszönjük szépen. Bázeszko asszony a következő felszólalónk. Köszönöm, elnök úr nem fontos az, hogy férfi vagy nő valaki, a munkakörülményei legyenek azonosak. A tagállamokban vannak különbségek, például a nők munkához való hozzáférése, illetve a jövedelmek területein is. Nem lehet nem észrevenni, hogy 2010-ben a nagy európai cégek igazgató tanácsában csak mintegy 10% volt a nők aránya a nőknek eh, harcolniuk kell a jogaikért, eh, akár a bíróság előtt is. A nők munka körülményei a szolgáltató ágazatban meg kell, hogy feleljenek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet előírásainak, valamint az alapvető jogokról szóló nemzetközi okmányoknak. A tagállamok hatóságainak pedig az a dolguk, hogy ezeket az elveket és szabályokat betartassák. Orszka. Köszönjük szépen, Záborszka képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Tudom, hogy ezen a területen nagyon sok a probléma, és a jelentésből azt olvastam ki, hogy több orvosra, több pedagógusra van szüksége, és hogy sok a nő a pedagógusok és orvosok körében, még a vállalatok vezetőségében túl sok férfit találunk. Ezt a helyzetet meg kell változtatnunk. A nők számára lehetőséget kell biztosítani, hogy a karrierjüket összetudják egyeztetni a családi élettel. Sokak számára mérvadó, hogy az orvos férfi-e, avagy nő. 2020-ig a nők és férfiak háromnegyede tevékeny kell, hogy legyen a munkaerőpiacon, ez egyszerűen gazdasági szükségszerűség. A pedagógusok foglalkoznak majd a gyermekneveléssel, a gyermekek oktatásával és a különböző szociális intézmények a gondozással. Sajnálom, hogy a nőket munkáját nem ismerik el, amikor a családdal foglalkoznak, illetve gondozzák az időseket. Köszönjük, Cseskovászony következik. Vážený pane předsedo, je... Igen, tisztelt elnök úr! tény, hogy még mindig vannak olyan foglalkozások, amelyek elnői esettek jellemző módon, és ez sok sztereotípiával függ össze, amelyek bizony élnek a társadalomban. Egyetértek azzal, hogy a nők bérezése jellemzően alacsonyabb, és nem csak horizontális, hanem vertikális szegregáció is létezik a munkaerőpiacon. A szolgáltatások terület területén jellemzően alacsonyabb társadalmi presztízsű munkahelyek léteznek a gondozás területén fontos lenne ezen szakmák presztízsének a növelésére, hiszen ezek pótolhatatlan, nagyon fontos munkakörök. Átfogó jogi szabályozást is szükségesnek látok. Sok kérdéssel, megállapítással egyetértek a jelentésben, egyetértek a, azzal a részsel amit a rugalmas munkaidőről ír, az előadó. Azzal viszont nem mértek egyet, hogy az EU e, szigorú szabályrendszert alakítson ki ezen a területen, és álljon elő új jogszabályokkal e, például a háztartásoknak nyújtott szolgáltatásokra jellemzően olyan kis cégek e, szakosodnak, amelyek nem tudnának olyan szabályokat betartani, amelyeket ez a jelentés követel. Köszönöm, Miranda asszony kapszó presidenta. Señor comisario, señora ponente, enhorabuena. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, köszönöm e, ezt a jelentést az előadónak is. Tény, hogy nagyon sok nő foglalkozik a szolgáltató ágazatban, az is igaz, hogy ezeknek a munkahelyeknek egy része kiszolgáltatott, alulértékelt munkák, részmunkaidős munkák, alacsonyabb bérezésű munkák, nem kellőképpen szabályozott munkák, vagy fekete piaci munkák. Ezt a nők csak azért vállalják el, hogy túléljenek lehet természetesen ezeket rugalmasnak nevezni, és lehet a tagállami reformokra hivatkozni, amelyek például Spanyolországban történnek, a nők azonban Spanyolországban is és a szolgáltató ágazatban is jogokat követelnek. Köszönöm, Tika asszony következik. Köszönöm, 2010-ben az Európai Unióban 83%-a a nőknek, a női alkalmazottaknak a szolgáltató ágazatban dolgozott, és ők töltötték be a részmunkaidős munkahelyeknek a nagyon nagy részét is. Konkrét intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a kiszolgáltatottságot, a nők körében ismert kiszolgáltatottságot felszámoljuk. Még az internetet alkalmazó nők helyzete sem megfelelő, a képzési körülmények, illetve a képzési állapotok sem megfelelőek. A tagállamoknak oda kell figyelniük, hogy a nők között növekedjenek a technológiai ismeretekkel rendezkezők száma, és új technológiai kompetenciákat tanulhassanak meg az oktatásban. Megfelelő munkahelyekre van szükség a szolgáltató ágazatban is. Ezzel lezárjuk a CatchDI szakaszt, és Dali biztos úr kapja meg a szót. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Szeretném García Pérez asszonynak megköszönni a jelentést, amelyben a nők munkaerőpiaci helyzetével foglalkozott. Nagyon átfogó és elég borús képet tár elénk. A nők túlreprezentáltak, rossz, alacsony bérezésű munkakörökben. A magánélet és a munka összeegyeztethetősége és az ezzel kapcsolatos túl merev szabályok is hozzájárulhattak ennek a helyzetnek a kialakulásához. Jelentős mértékben javítani kell a nők foglalkoztatásával, bérezésével kapcsolatos helyzetet. Hiszen ha egy nő úgy dönt, hogy gyermeket vállal, az nem szabad, hogy azt jelentse, hogy kirekesztődik a munkaerőpiacról. A döntéshozói posztokon nagyon kevés a nő, és a bevándorló nők helyzete is egy olyan kérdéskör, ahol még sok feladatunk van. A bizottság politikai munkaprogramjában ezek eh, prioritást élvező kérdések. Nincs konkrét eh, célunk ugyan az e-, Euró EU 2020-as stratégiájában. 75%-os eh, foglalkoztatási rátát szeretnénk megvalósítani, és ez a nők nagyobb munkaerőpiaci jelenlétét is jelenti. Szeretnénk, hogy minél kevesebb, legalább 20 millióval kevesebb embert fenyegetne 2020-ban a szegénység Európában, és erősödne az inklúzió. második dolog, esélyegyenlőségi kérdéskör a a magas szintű politikai koordináció az európai szemeszter kapcsán is kiemelt figyelmet kapott. Egy átfogó szakpolitikai mixet, elegyet próbáltunk kialakítani. 2011-ben és 2012-ben konkrét ajánlásokat adtunk át több tagállamnak is megfizethető és magas szintű szolgáltatásokat kell biztosítani, és rugalmas munkaerőpiaci lehetőségeket kell biztosítani, küzdeni kell a bérszakadék ellen a bizottság figyelemmel kíséri, hogy milyen előlépés történik, és tudjuk azt is, hogy újabb erőfeszítésekre, vagy még több erőfeszítésre van szükség. Hatékonyabb cselekvési programokat kell kidolgozni ezen a területen. Az egyenlő bánásmód tárgykörében a közelmúltban kezdeményezések történtek, amelynek a célja az egyenlőbb társadalom kiépítése. horizontális nőket érintő kérdésekkel foglalkozunk, ezek közül egyik legfontosabb a nemek között nemek bére közötti különbség, a bérszakadék. Meg kell vizsgálni, hogy ennek mik az okai, és hatékonyabban kell betartatni a meglévő szabályokat. A bizottság 2013-ban felülvizsgálja, hogy az egyelő bérezés irányelvet betartják-e a tagállamok. Szeretnénk, hogyha az üzleti világ jobban odafigyelne a nem megközötti egyenlőség kérdésére, a bérszakadékra, jó gyakorlatokat alkalmazó vállalatok példáját kell, hogy kövessék a többiek. És a, megint csak 2013-ban is lesz Equal Pay Day e, Európában. Reding biztos is elkötelezett a tekintetben, hogy a vállalati szférában eh, egyre több nő kerüljön vezető eh, pozíciókba, tisztségekbe. A bizottság most fontolgatja, hogy EU szinten is történjenek intézkedések. Következő a foglalkoztatási, foglalkoztatáspolitikai csomag, aminek célja minél több nő integrálása a munkaerőpiacra. Itt nemzeti munkahely munkahelyteremtési programokat készítenek, új munkahelyek létesítését segítjük a strukturális alapokban is, új foglalkoztatási lehetőségeket kívánunk teremteni. A foglalkoztatás politika megfelelő kialakítása pedig javíthatja a nők körülményeit, ha munkában válnak fehér-zöld munkahelyek, informatikai állások, ezeken a területeken alul reprezentáltak a nők, és ezt, ezt meg kell változtatni. Harmadik dolog, a munka a legjobb biztosíték arra, hogy ne legyen kirekesztődés vagy munkanélküliség. De a jelenlegi gazdasági recesszióban figyelembe kell venni a társadalmi inkluzió kérdését is. Világosan szeretnénk támogatni a szociális szolgáltatásokat, és hosszú távú kihívásokra is választ akarunk adni, olyan mintákat szeretnénk kidolgozni, amik lehetővé teszik a gyermeket vállaló nőknek is, hogy dolgozzanak. Be kell zárnunk a nők és férfiak közötti szakadékot. Köszönjük, biztos úr, ezzel lezárjuk ezt a vitát. Holnap 12 órakor lesz a szavazás. Nos, megyünk tovább, a következő napi rendi pont, Triantafilides úr jelentése az